Okay, very well, thank you. Rendben, köszönöm, hogy mindenki eljött. Köszöntök mindenkit, kezdjük az ülést. Először is az egyes napirendi pont, a napirend elfogadása. Kérek mindenkit, maradjanak csendben. Tényleg el kell kezdenünk most már az ülést. Ha nincs észrevétel, akkor a napi rendtervezetet elfogadjuk. Rendben. Elnöki közlemények. Először is az ülést közvetítjük, köz, felhívnám a kollégák figyelmét erre, és az e-meeting applikáció mindenki számára hozzáférhető a tableteken, laptopokon, és ott hozzáférhetnek az ülés dokumentumaihoz is. Hármas pont a szeptember 11 i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, amennyiben nincs észrevétel, fenntartás az ülés végéig, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most pedig elkezdjük a szavazást. Az Energia Unió irányítása az első jelentés, egy nagyon fontos jelentés. Claude Türmez és Michel Rivazi a két előadó, mindketten a zöldektől. Köszöntöm az MV és az ITRE bizottság tagjait, hiszen ezen dosszié kapcsán együtt dolgoztak az Energia Unió irányításának témájában, és ugyanis szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a remek együttműködésért, különös tekintettel Buzek úrnak, az MV elnökének, valamint a két társelőadónak. Most pedig szeretném megadni a szót Olaf Henkelnek, az alelnöknek, aki szintén szeretne néhány bevezetőt mondani. Rendben, köszönöm szépen. Először is, először is szeretném jelezni, hogy Buzek úr megbetegedett. Biztos vagyok benne, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy jobbulást kívánunk neki, hogy minél hamarabb visszatérhessen ide. Egyetértenek? Rendben tudják, hogy ez egy olyan dosszié, amely a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos kérdéskörhöz, illetve az energiahatékonyság irányelvhez több szálon kapcsolódik. November 28-án szavazott erről az ITRE. A képviselők összesen 1700 módosítót nyújtottak be a bizottsági javaslathoz, és azt hiszem mondanom sem kell, hogy ez egy óriási kihívás, megbirkózni egy ilyen nagy javaslattal, terjedelmes javaslattal, amely számos egyéb anyaghoz kötődik, és a társelőadóknak, az MV elnöknek, illetve az összes árnyék jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani a kitűnő együttműködésért az egész folyamat során. Ennyi lenne. Köszönöm szépen. Akkor Kezdjük is a szavazást. Arra kérném a képviselőket, Néhány másodpercet várunk. In the meantime, push your card. Addig kérnék mindenkit, hogy helyezze be a szavazókártyáját. Remélem, hogy készen vagyunk, és mindenki itt van, mert ez egy elég hosszú szavazás lesz. Remek. Köszönöm, akkor kezdjük is. 200-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellette kiszavaz, ellene kitartózkodik, elfogadtuk. Most ugrunk egyet. A negyedik oldalon a 484-es módosító mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Rendben. Feltételezem, hogy ez hosszú lesz, nehéz lesz, ellenőrizzük. Vote is now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negyvenhatos módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 501-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azt akart ellenőrizni, hogy valóban elfogadtuk-e? Hát köszönöm. 49-es mellette ez az 502-essel, 503-assal azonos, kiszavaz mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 510-es mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Háromötvenegyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 512 mellette, ellene, ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. bonyolult kompromisszumok jönnek. Három A kompromisszum. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 3B kompromisszum. Megint elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Remek. 516-os mellette. Elnézést, 516-os, mondja az elnök mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Remek, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Valóban igaza van, elutasítva. Szoros volt az eredmény. 50-es és 517-es azonosak, mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Rendben ellenőrizzük. All closed. Lezárom a szavazást. And it's rejected. Elutasítva. Most igazam volt. 518-as, mellette kiszavaz, ellene, ki tartózkodik, Nyilván azt kérik, hogy ellenőrizzük, hát ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 5.19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 519-es. Tehát még egyszer, akkor kiszavaz mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Rendben, ellene kiszavaz. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Mindent ellenőrzünk. Rendben. I will disclose now. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 520-as mellette. Emeljük fel a kezüket, kérem. Köszönöm. Ellene kiszavaz. Tartózkodás. Elfogadtuk. Rendben. Ellenőrizzük. Nagyon szívesen. Vote is now closed. Lezárom a szavazást. ugyanazzal a többséggel, ugyanazzal a többséggel, mondja Németől is az elnök, rendben. Következik a kettő a kompromisszum, és elektronikusan szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Kettő a, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. úgyhogy ugrunk egyet. Tizenegyes kompromisszum következik a 12. oldalon. Mellette kiszavaz. 11-es kompromisszum. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, de azt hiszem, hogy kérni fogják, hogy ellenőrizzük, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. És igazam volt, elfogadtuk. Most Ugrunk a 16-os oldalra, négyes kompromisszum következik. Mellette szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezzék. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Öt a kompromisszum, elektronikusan szavazunk erről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most következik a 24. oldalon a 643-as módosító. 643-as módosító mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva. Hat a kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugrunk egyet a hetes kompromisszumhoz a 30. oldalon. Mellette kiszavaz. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum a 34. oldalon mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elfogadva. 751-es, 751-es módosító mellette, kérem emeljük fel a kezüket, ellene, tartózkodás elutasítva. Rendben, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 752-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 753. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Rendben. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 754-es. Mellette kiszavaz. Ellene. Kitartózkodik. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 755 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 756 mellette, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 757 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 758 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 759 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 760 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 761 mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 762 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 764 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 765 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 766-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 767 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Rendben, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ugrunk a 39-es oldalra, 787-es módosító, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 789 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Melyik? 789, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 790-es és 791-es mellette. Mellette, készfeltartással kérem. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 792 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 793 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 794 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 795 mellette elnézést, ez két részben. Első részről szavazunk a 795-ös első része mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette okafogyottá válik ebben az esetben, rendben. 5.13-as és 7.96-os blokkban mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítva. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 803-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 805-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tisztelt kollégák, tudom, hogy így karácsony előtt már mindenki fárad, de ezért emeljük fel a kezüket, mert amúgy is elég nehéz. 811-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 92-es következik mellette. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 812 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 8-13 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 8-14 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-15 mellette, okafogyottá válik elnézést. 8 16 os mellette, kellene. tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Volt. Lezárom a szavazást. And it is uh, rejected. 93 for. 93 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Let's check it. Ellenőrizzük. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ezúttal érdemes volt ellenőrizni. 17 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva, szerencsére. So, Agri 28, those... Agri 28 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 8-20 kiesik, 8-21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Liphart 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95 mellette ellene tartózkodás. Én azt mondom, hogy elfogadtuk, de ezért a biztonság kedvéért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. És most egy óriási kvantum lépéssel az 50. oldalra ugrunk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52, kompromisszum 14, mellette ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva, de azért, hát ha valaki kéri, hogy ellenőrzik, és így is van, ellenőrizzük, tessék. What close now? Lezárom. Sajnálom, kedves kolléga, mégiscsak elfogadtuk. 85 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizni kell, mert a bal oldalomon nem nagyon látok kezeket. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A 885-nél tartunk, lezárom a szavazást. Isn't why I check that, so... Ugye, ugye? Érdemes volt ellenőrizni, elutasítottuk, elnézést kérek mindenkitől, akinek ez fáj. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, köszönöm. <laughs> no, I don't think we nem, szerintem nem kell ellenőrizni. Nagyon egyértelmű volt, kedves barátom. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt viszont ellenőrizzük elektronikusan. And vote is closed. Lezárom a szavazást. Unfortunately it was adopted. Elfogadtuk. 9, 27 és 28 együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 929 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretné? Jó, akkor ellenőrizzük. Close. Lezárom. Yes, and it was adopted. És el is fogadtuk. 9.35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 118 és 930 együtt mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük csak. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 931 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szeretné ellenőrizni? Jó, akkor ellenőrizzük. What is closed? Lesz, lezárom a szavazást elutasítva. 934 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Lezárom, lezárom. Elfogadva. 9, 34, 33 ezek kiestek. Nézzük a 9, 39 és 37-et, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-44, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Close. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Where we go now? Yeah. 120. 120 és 944 együtt, mellette. Kérem, hogy tartsák fel a kezüket, hogyha mellette vannak, köszönöm ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Lezárom. Ah, <laughs> rejected. Elutasítva. So this is block vote? This is block vote? No, no, no. The yellow block falls because compromise okay. was adopted. Fine, so then all block, uh, big block falls. Kiesik egy nagy blokk, és már a 61. oldalon is tartunk. Egy kicsit várok, hogy odalapozzanak. 974, Panszert Gerbendi Ferreli mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 975 és 976 együtt mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 977 mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 978 mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 980 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért csak ellenőrizzük. Close. Lezárom a szavazást. Jó, akkor ezt elfogadtuk. Now uh, compromises uh, 18A. 18A és 18B kompromisszumok, ezekről elektronikusan szavazunk. Először a 18A-ról, tehát elektronikus szavazás 18A, a 62. oldalon tartunk. A and uh, 18A. 18A, elektronikus szavazás. 18A. Has everybody voted? Szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elfogadva. False and we go. A B így okafogyott, és a 68. oldalra ugrunk. Remélem, hogy mindenki utolért. 10 38-asnál tartunk, a 68. oldalon. Várok még egy kicsit. Yeah, we are there. They, those who are for. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizni kell. Ha mindenki szavazott, akkor kicsit csipkedjék magukat. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Tíznegyvenhárom mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1044 mellette Nem, nem, az előzőt nem ellenőrizik, teljesen egyértelmű volt, 1044, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum, 71. oldal mellett ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, de szeretné ellenőrizni, hát jó. Elektronikusan szavazunk. It's now closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Uh, we jump to page... Ugrás a 75. oldalra, és a 23. kompromisszumról szavazunk. kérem kézfeltartással szavazzanak, ellene tartózkodás, ellenőrizzük csak. Uh, everybody voted, yes. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elutasítva. So we have to go through the... 11. 11.06 mellette, most visszamentünk a 75. oldalra. A 23-as kompromisszum eh, módosítóit módosítjuk, 11.06 mellette ellene tartózkodás Elutasítva. 11.07. Nem, ellenőrizni szeretné az előzőt. Akkor ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11.07 mellette ellene tartózkodás. Ugyanez a többség elutasította. 24-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Nagyon köszönöm a csodás együttműködést, így az első felére az ITRE beli tisztelt kollégámnak átadom a második részt. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tovább lépünk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyértelmű. 28. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29. 29. kompromisszum mellette lenne tartózkodás elfogadva. Nézzük a 1204-es módosított mellette ellene tartózkodás elutasítva. 163 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért csak ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12.07 mellette ellene tartózkodás ta, elutasítva. 12.08 mellette ellene tartózkodás. Ezt most ellenőrizni kell. A 12.08-ról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Harminckilenc. Mellette ellene tartózkodás Elutasítottuk. Nem, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, a 39-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 12-10, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 12-11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Szeretné ellenőrizni? Nem? Jó. De a 12-11-et megnyitjuk a szavazást. I closed. What's wrong? Mi történt? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 164-es TLN 212 együtt, mellett ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Tehát 164 és 12 12, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 1214 mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Elnézést, elnézést, vissza kell arra szólnunk egy kicsit a 12-13-ra. 12-13 mellette ellene tartózkodás. Ezt most ellenőriznünk kell. 12-13, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elutasítva. Most jön a 12-14 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1215 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1223 mellette ellene tartózkodás szeretném elektronikusan ellenőrizni, megnyitom a szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást. Elfogadva. 1221 mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1222 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1224 mellette ellene tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 40, agré 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Agri 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük Agri 41. Megnyitom a szavazást, le is zárom. Elfogadva. Érdemes volt. 1225 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1226 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenkettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. 167, 1256, 1257 együtt, mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Erről a blokkról szavazunk, tehát megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 168 és 1261, ezek azonos tartalmúak mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1265 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1266 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1267 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1268 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169 mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 169. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ...1271, 1272, 1273, 1274 együtt, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 1275 mellette ellene tartózkodás elutasítva egyértelműen. 30-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt most elektronikusan kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. egy elkompromisszum, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell, elektronikusan szavazunk. megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1406, ami eléggé messze van, jó sokat kell lapozni. Nálam 102. oldal. Tehát most a 1406-osnál tartunk, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nézzük a 32-es kompromisszumot mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És akkor most megint lapozunk. 1437 ez a módosító száma. Nálam a 105-ös oldalon van, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1438 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1439 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1440 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1441 mellette ellene tartózkodás elutasítva. One more time. 1441. In favor. 1441 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva. Let's check it electronic. 1441. The vote is open. 1441. Még egyszer nekifutunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 1445. In favor? 45 mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 1445. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Oh, rejected. Elutasítva. Now we go uh, to a block vote amendment 168. A 186, 1444 és 1449 együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1443 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadva elnézést javítja magát az elnök, ez egyértelmű volt. Ellenőrizzük? Jó. 1443, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogad. 1446. 1446 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük csak. 1446, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 189 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1447 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, elutasítva. Jó, ellenőrizzük, az a biztos. Megnyitom az elektronikus szavazást, 187. 187 elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. Compromise 33, who's in favor? 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1468 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1482 illetve 1084, együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1483 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 197 mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt most muszáj lesz ellenőrizni. Elektronikus szavazást nyitok. 197. Lezárom a szavazást elfogadva. 1485 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni szeretnék. Na jó. 1485, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. 41-es kompromisszum elektronikus szavazást rendelek el, mert úgy látom, hogy ez eléggé vitás. 41-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es kompromisszum. Megint szeretném elektronikusan indítani a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 43-as kompromisszum. Elnézést, az elnök javítja magát. Az 1492-nél tartunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szeretné ellenőrizni? 1492 Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 1494, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as kompromisszum, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. ...1495 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1496 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as kompromisszum, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Így most előre ugorhatunk az 1522-re. Én a 114. oldalon járok, az 1522-nél mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. 15-22 elektronikus szavazás. Megnyitom, lezárom, elutasítva. 15-23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. mégiscsak ellenőrizzük, 1523, elektronikus szavazás, megnyitom, lezárom. Mégiscsak elutasítottuk. A 49-es kompromisszumnál tartunk, elektronikus szavazás, úgy látom ez is vitatott, megnyitom a szavazást. Meg, lezárom a szavazást. Elfogadva. 50. es kompromisszum, ez is nagyon vitatott, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. It is accepted. Elfogad. Again, I would like to start. 51-es kompromisszum, ebből itt is egyből elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom. elfogadva. 52-es kompromisszum, elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Now we go to amendment 1582 on my page. It's 100... 1582, én a 120. oldalon járok. Ki van mellette, ellene ellenőrizni kell. 1582 elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Accepted. Elfogadtuk. Most következik az 1586-os, elég hosszú, nálam ez a 124-es oldalon van. 1586. 1586 mellette, ellene, tartózkodás. Valószínűleg elfogadtuk, de azért jobb, ha ellenőrizzük, mert nem vagyok biztos. Az elektronikus szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 1624 és 25-ös azonosak, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 16-24-25. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 53-as kompromisszum következik, elektronikusan szavazzunk, a szavazást megnyitom. The vote is closed. Lezárom. elfogadtuk. 1633-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1634 mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük. Rendben, a 1634-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 15.36-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16.37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16.38 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert nem egyértelmű az eredmény. 16.38-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16.39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16.40-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 16.45 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Nem egyértelmű innen, megnyitom az elektronikus szavazást 16.45-ről. Lezárom. Elutasítottuk. 1647 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük 1647-est. Lezárom a szavazást. Tizenhat negyvenhatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1648-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik a 1649-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, mert nem egyértelmű, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 16.50-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16.51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16.52-es és 16.53-as egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 16.50 52 és 53, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadtuk. 1654-es és 1655-ös mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt is. Megnyitom a szavazást. 1654, 1655. Lezárom elutasítottuk. 1657 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1656 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell ezt is, sajnálom, megnyitom a szavazást. 1656. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1659-es első része, mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Már ellenőrizzük 1659-es első részét. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Még jó, hogy kérték, hogy ellenőrizzük. Következik a második rész, a 1659 második része mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1660-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1661 első rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell. 1661 elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is Closed. 1661. Lezárom. Elfogadtuk. es kompromisszum. Ezt rögtön elektronikusan kezdjük el. Elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig következik a 45-ös kompromisszum, valószínűleg a következő oldalon találják meg, rögtön elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1678-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1679 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1680-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1681 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1682 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most következik a 46-os kompromisszum, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16, 86 és 87 egyben, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 1688 és 1689 együtt, és a 61-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1691 és 62 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1693 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük elektronikusan a 1693-as módosítót, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm, hogy kérték az ellenőrzést. 1694 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es kompromisszum, elektronikusan nézzük meg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 1699-es mellette, 1699 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1700-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Következik az 54-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az 218-as módosító és az Agri 2 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 2.16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 2.19-est, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Remek. 55-ös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 227-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 228 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 240-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 247 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 58-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 261 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 262 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 262-est, megnyitom a szavazást, 262-ről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 265 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 59-es kompromisszum, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, a 8-as bekezdésről lezárom, elfogadtuk. Következő oldalon a 268-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 269 mellette, Elnézést. 268-as elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 269 mellette. Nem láttam, hogy bárki jelezne bármit ellene. Ezért elutasítva. Elutasítva. 271 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 273 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 274 mellette, ellene, tartózkodás, elnézést, ellene, tartózkodás, elutasítva. 60-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. 61-es, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 277-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk, Agri 6, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Most a 283-as jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettő ellenőrizni szeretnék? Nem. 284 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk egyértelműen. 2, 62-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 289 mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 289-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 63-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettő, 97 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os kompromisszum, ezt elektronikusan nézzük meg, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 67-es kompromisszum, elnézést, mondja az elnök, 308-as, 308-as mellette, ellene, tartózkodás, Jobb, ha ellenőrizzük elektronikusan. 308-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 67-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es kompromisszum, 69-es, javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 339-es, az Agri 8 együtt, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 341 mellette, ellene, tartózkodás. Jobb, ha ellenőrizzük a 341-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 71-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 348-as ellen, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. 72-es kompromisszum, erről elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 73-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most jön a 319, nálam ez a 146-os oldalon mellette ellene tartózkodás elutasítva. 370 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 74-es kompromisszum, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Most jön a 75-ös kompromisszum, 75-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 389 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás, jobb, ha ellenőrizzük, nem egyértelmű, megnyitom a szavazást, 380 9. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 391 következik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 76-os kompromisszum, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 392 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 27 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 393 és Agri 10 egyben mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 394, elnézést, 395 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 396 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 77-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 78-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négy nulla négy, 404-es, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Rendben, ellenőrizzük akkor. Ellenőrizzük a 404-es módosítót, megnyitom a szavazást, lezárom. Hetvenkilences ellene. Elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a Agri 11 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 81-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es kompromisszum, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ez a 82-es kompromisszum. Elfogadtuk. Most jön a 83-as, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es, 85-ös, mondja az elnök, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es, elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom, még nem zárom le, most zárom le, elfogadtuk. Következik a 439-es, minden bizonyal a következő oldalon, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 440-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as kompromisszum, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 89-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 447 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 448 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, 448-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 90-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 456-os mellett, 456-os mellette ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. A 456-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 455-ös mellette, 455 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 92-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 461-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 465-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 465-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. Nos, most blogban szavazunk a 202-től a 207-ig mellette kiszavaz, ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Most pedig a végső szavazás, név szerint szavazunk, a záró szavazásról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Remek. Nos, először is kérem, maradjanak egy kicsit csendben. Először is gratulálni szeretnék az előadóknak. Szeretnének hozzászólni, nem? Ebben az esetben szeretnék köszönetet mondani a társelnököknek, alelnököknek, a plenárison pedig januárban 2018. januárjában fogunk szavazni. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését, az ülésbe rekeztem.